Tisztelt kollégák, kezdjük meg a szakbizottsági ülést. Allora, cari colleghi, benvenuti a tutti. Tisztelt kollégák, mindenkit üdvözlök. Tabajdi kollégánk kérelmére javasolnám, hogy a napirenden szerepeljen egy eszmecsere a dohánytermékek gyártása, kiszerelése és értékesítése címmel a szavazásokat követően. Hogyha nincs más kérelem, akkor a napirendet ezzel a módosítással elfogadjuk. Va, va benissimo. Elnök úr, ez remek, de rögtön a szavazások után kellene ezt a témát napirendre tűzni, igen. Örömmel közlöm, hogy szakbizottságunk valamennyi nyelvén rendelkezésre áll a tolmácsolás. Kollégák, mindenek előtt tájékoztatni szeretném önöket, hogy Maria Berger, hol is van ő, aki ebben a szakbizottságban 15 évig dolgozott asszisztensként, és most új feladatot kap az emberi erőforrás menedzsmentnél a tolmácsolási főigazgatóságon, elhagy minket, ez egy súlyos veszteség a titkárság, illetve a szakbizottság számára. Mindenki egyetérthet velem abban, hogyha azt mondom, hogy Mária szervezés tehetsége nagyon fontos volt ezekben az években, minden kérelmével, igényével foglalkozott a képviselőknek itt is, és a delegációk alatt is mindig számíthattunk rá, bármilyen probléma merült fel, Maria mindig megoldást tudott találni. Azt hiszem tehát, hogy a szakbizottságunk valamennyi tagja nevében köszönetet mondhatok Mariának remek munkájáért, amelyet itt a szakbizottságban végzett, és természetesen legőszintébb szerencse kívánatainkat fejezzük ki új feladatához. Köszönöm, Maria! Bocca al lupo! Sok szerencsét! Grazie ancora Maria. A questo proposito vorrei informare... Tájékoztatni szeretném önöket, hogy Fogarasi Szidónia, aki már a titkárságunkon dolgozik, ugyanezt a feladatot fogja ellátni, ami ezelőtt a Maria feladata volt, mégpedig az év végéig része lesz a titkárság csapatának. Üdvözöljük, és minden jót kívánunk munkájához. Áttérünk a harmadik pontra, a február 20-ai, 20-ai, 21 ai jegyzőkönyv elfogadása. Hogyha nincs megjegyzés az ülés vége előtt, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig kezdjük meg a négyes ponttal a szakbizottsági ülést. Volcsehovszki is megérkezett, de Albert Dess kért szót. Tessék, Albert! Albert Dess, köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Mezőgazdasági szakbizottságként Papasztamkosz kollégánknak gyógyulást kellene kívánnunk, és ki kellene fejeznünk reményünket, hogy hamarosan visszatér körünkbe. Grazie, grazie. Eh, elnök, köszönöm. Albert, mindannyian ezzel a kívánalommal fordulunk kollégánk felé. Aztán itt van a negyedik napi rendi pont. Wojciechowski úr mégsem érkezett még meg mégiscsak csak elkezdhetjük, akkor is, ha nem érkezett meg Wojciechowski alelnök. Nézzük meg tehát a szavazást Wojciechowski anyagával kapcsolatban, küzdelem a csalás ellen, a eleven es éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban. A felelős parlamenti szakbizottság ezen témát illetően a KONT szakbizottság tudomásul vesszük, hogy a bejelentett szabálytalanságok száma csökkent, valamint javultak az eredmények. A közösségi források behajtását, illetően amelyeket indokolatlanul fizettek ki. 1230 csalást jeleztek, ez 35%-os csökkenést jelent a korábbi évvel szemben. A 12 módosító, amit benyújtottak, ezek vonatkoznak az együttműködés további megerősítésére, illetve a bevált gyakorlatok megosztására a tagállamok között, valamint a csalás fogalmának jobb meghatározására, illetve harmonizálására. Az a cél ezekkel a módosítókkal, hogy az éves vagy átmeneti kifizetéseket felfüggesszük, vagy csökkentsük a tagállamok számára, hogyha a tagállami ellenőrzési rendszer egyik alapvető eleme nem hatékony, vagy nem felel meg a követelményeknek, avagy hogyha súlyos vagy folyamatos jogsértéseket állapítottak meg, illetve hogyha a szabálytalan kifizetések behajtása nem történt meg a megfelelő fegyelemmel a tagállamok részéről. El is kezdhetjük azonnal a szavazást, hogyha mindenkinek megvan a szavazókártyája, illetve kézfelemeléssel szavazunk. Kezdjük meg azonnal az egyes bekezdéssel ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító Dancsila mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító lejön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a zárószavazás a véleményről mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Va bene? Ok, allora possiamo andare. Most pedig előre léphetünk az ötös napi rendi pontra. az Unió általános cselekvési programja környezet tárgyában 2020-ig jobban éljünk a bolygónk korlátai között. Octavia Szárbó a véleményt megfogalmazója. Sajnos kollégánk nem tud most itt lenni körünkben, de a szocialisták koordinátora Luis Capula Santos helyettesíti. Van-e mondani volt Luis, vagy azonnal szavazhatunk? Luis, a szó. Creio que podemos passar à votação, Sr. Presidente. Azt gondolom, hogy kezdhetünk szavazni, elnök úr. Egy szóbeli módosító van, amit majd a megfelelő pillanatban felvezetek. Luis, allora... Köszönöm, Luis, akkor kezdhetjük is a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazó listája, kezdjük is meg kész felemelésre szavazunk továbbra is. Itt van a 9-es preambulum, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, elutasítva? Elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító a jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Adesso votiamo il 24. 24-esről szavazunk, Silvestris 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Adesso votiamo l'emendamento 19. 19-es módosító Köztinger mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Volete fare un check sul 19? No. Ellenőrizni kívánják a 19-est? Akkor Elektronikusan ellenőrizik a 19-est. Megnyitom a szavazást. nem funkcionál. Én eh? nem más pa, così. Oh Apri ápril voto? Nem. Nem. Nem. voto? No, no. no. Se dobbiamo fare un hogyha ellenőriznünk kell, akkor sajnos meg kell számolnunk a szavazatokat. Kész felemeléssel szavazunk 19-es módosító, ki van mellette, az emelje fel a kezét. A favore. Mellette. 19. Contro. Ki contro? Ki van ellene? 19-17. E eh, approvato. E approvato. Elfogadva 19-17 arányban. Ok. Continuiamo, no? Continuiamo ancora 19 sulle... Sì. Adesso dobbiamo votare. Most pedig még mindig a 19-esről, 19-es bekezdésről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es, nem, egy pillanat. False. Yes, fourth. 22. Emendamento 22. 22-es módosító Danten mellette. 22-es Danten mellette ki van, ellene. Tartózkodók elfogadva. Megint csak a 19-es módosító következik, ki van mellette, mellette, ellene, ugyanaz, elfogadva. 20-as módosító, nem? Mégsem. Adopted. False, false. False, false. yes. 23. Andiamo alle medaglie. A fogyott evelt 23-as módosító Hausling, 23-as módosító mellette. Oh, sorry, sorry. 24 prima. Elnézést, először a 24-es Silvestris tollából. Ki van a 24-es mellett? ellene tartózkodók elfogadva. 23-as Hauslin ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. No, no, no, no, no, no. Ja. It's not adopted, Dobbiamo votare il numero 2 del rapporteur. Kettes, jelentéstevő részéről mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 21-es módosító, klassz, 21-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as módosító jelentéstevő tollából mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. 28-as módosító ki van mellette. Oké. Okay.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 29 as módosító, ki van mellette, Hauslin tollából szintén. Oké? Oké. És Adesso chi è contro? Van ellene. contro 18. Eh, respinto. Respinto, 12 contro 18. Ok, respinto, 18. Elutasítva, 18 ellen, a 12 mellette szavaztak. 30-as módosító klassz mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31-es, Polszon és mások mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, mellette ki van. Oké, okay, ki kont? Ellene, 32-es, Andrew. Uh, allora, uh, eh, respint. Elutasítva, 16 ellenszavazattal. 33-as Gabriel mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadva, 34-es módosító mellette, mellette, Oké. Okay. A favore? Mellette. Ki van ellene? Rögtön megadom a szót, csak még számoljuk a szavazatokat. No, no, no. Uh, Come siamo messi? Adottato. Adottato. 16 contro 11. Adott... 11 arányban elfogadtuk a 34-est. Te kértél szót, Mark, tessék. Elnézést, elnök úr, a néppárt fegyelme valóban csodálatra mértó, de a rendkívüli körülményekre tekintettel, hogy itt nincs elektronikus szavazás. Nos, én azt látom, hogy itt a liberálisok, szocialisták és a zöldek együtt voltak, és mégis elutasítottuk az adott módosítót. Tehát kérem, hogy mindenki magasra emelje a kezét, ami megkönnyíti majd a szavazatszámolást. Jó lenne, ha mindenki felemelne a kezét itt akkor világos le, világosabb lenne az eredmény mindenki számára. Elnök, elnézést, Márk.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 Oké. Okay. Emendamento per favore, Silvestris. 35. 35-ös módosító. Ki van mellette? 35-ös, mellette ki van? Alzate le mani. Emeljék a kezüket, 35-ös. Oké, okay. 9 a favore. 9 mellette, 35-ös ki van ellene. A néppárt sokkal energikusabb, ez alkalommal a liberálisok is. Oké, okay, respinto. Elutasítva. 20-12 arányban. Most nézzük a 36-ost, ki van a 36-os mellett, ellene, elfogadva. Emendamento 36. 37-es módosító mellette ki van? Mellette. Ki van ellene? Azt mondanám, hogy elfogadtuk. Négyes módosító ki van mellette? Mellette. Ki Ellene ki van? Allora, 19, eh, 20 contro. 20 contro. 20 ellen elutasítottuk. 38-as mellette ki van. 38-as, Klass Reimers, mellette ki van. Oké. Okay. Ki è contro? Ellene. Elutasítva. Nem, elnézést, elfogadtuk széles többséggel. 39-es Köztinger, ki van a 39-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a 41-est, Dencsil, aki van mellette. Ki è contrario? Ellene ki van, elutasítva. 42-es Köztinger, ki van mellette? Ellene. Elfogadva. Most nézzük meg az ötös jelentéstevő részéről, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük a 45-ös, szintén Klaus Reimers, ki van mellette. A 45-ösről szavazunk ellene tartózkodás elfogadva. 46-os Danten ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47-es Klaus Reimers mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító Stabler mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 50-es módosító class Reimers, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49-es Andrő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, mellette, ellene, az 51-es ellen ki van, elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as, jelentéstevő tollából. Luis, hozzá kíván szólni? Un Szóbeli módosítód van? Presidente, queria apresentar uma um emenda oral. Köszönöm Szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani, mégpedig az alábbiakat. Alapvetően 5 évvel szeretnénk csökkenteni azt az időszakot, amely a, az élelmiszer pazarlás határidejeként van megszabva, Gyalap, alapvetően itt arról van szó, hogy itt konzekvensé tesszük ezt a javaslatot a Kavana jelentéssel, amely ugyanerről a témáról szól, tehát ez a két jelentés legyen egymással egybehangzó 2025 dátum, mint dátumon a másikban, ebben is legyen az. Valaki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem? Remek, akkor szavazhatunk a 8-as módosítóról. A jelentéstevő általi módosításokkal ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító Stadler ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os Silvestris mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as Klesz Reimers mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es Polszon és mások mellette mellette esről most megint egy elekos ellenőrzést tartunk. Megnyitom a szavazást, 61-es Polszon és mások. Open. Okay? Ok. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-15 arányban elutasítottuk. Most a 62-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene tartózkodásra utasítva. 64-es Andrő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös Andrőt mellette, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, elutasítva tehát. 9-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es Andrő. To uh, last part. Ah, 66. A 66-os utolsó részéről szavazunk, ki van mellette? 66. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 67-es Andrő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 69 klassz mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette mellette számolnunk kell, ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodással elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan a 72-est, megnyitom a szavazást, Polszon és mások tollából megnyitom a szavazást. Noi siamo a favore, sì. Avete votato tutti? Sì. Chiusa. Mindenki szavazott, lezárom. Respinto. Respinto, 22. Elutasítva. 22-14 arányban. Numero 10, sempre per alzata di mano. Chi a favore del... Kész felemeléssel, tízes mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 73-as Klassz és Reimers mellette ellen a tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös Stadler mellette mellette ellene Csamuncsek, oké. Okay. Ellenőrizzük. A 75-öst, megnyitom a szavazást. No, Oké, okay. votate tutti. Ki szavazott? 75-ösről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. Utolsó, a 76-os Andrew mellette ki van mellette, mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Most pedig következik az elrusszavazás elektronikus formában az ekként módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-en igennel szavaztak, négyen tartózkodtak. Gratulálok a Szárbu kollégának, még ha nincs is most jelen. Dunque, colleghi, adesso abbiamo... Most kollégák, most következik a hatos pont. A rászorulók Európai Segélyalapja címmel Mark Tarabella véleményéről szavazunk majd. Európai Segély Alapok rászorulók számára. Fordítással van valami probléma? Facciamo un check. Nézzük meg. A francia úgy tűnik, hogy működik. Német tolmácsolással van valami probléma, ha jól hallottam. Működik? Provare. Funziona? Oké. Okay. Működik, rendben. Tehát most uh, Mark Tarabella véleménytervezetéről szavazunk. Európai segélylapok a rászorulók számára az illetékes szakbizottság a foglalkoztatásügyi. Uh, 16 uh, módosító van, ezen túlmenően 252 módosító, amelyeket a képviselők nyújtottak be. Uh, annak érdekében, hogy a megállapodás könnyebb legyen és a szavazás eredménye hatékonyabb, ezért Tarabella kolléga, kolléga illetve az elnyékrendést ők néhány kompromisszós módosítót készítettek elő. Márk, hozzá kíván szólni, miután kezdjük, tessék. Nagyon Köszönöm, először is szeretném eh, a titkárságnak megköszönni a munkát, eh, mert eh, a mai napra tették ezt a munkát, ami lehetővé tette a kompromisszumok létrehozását, bár nincsen teljes kompromisszumkészség, de azért mégis jobban állunk, mint korábban. A Foglalkoztatási Bizottságnak akarunk egy világos jelzést küldeni arra vonatkozóan, hogy ezek az alapok, amelyek a szegényeket célozzák meg, szintén továbbra is hasznosak lesznek egy olyan Európában, ahol ilyen élelmiszer jellegű segélyre eh, szükség van, illetve ennek növelésére szükség van. Köszönöm a frakciók együttműködését az együttműködések a találkozáink során. Eh, nincsen meg minden lefordítva minden nyelvre. Eh, remélem, hogy az üzenetettől függetlenül világos és egyértelmű. Grazie, Mark. Köszönöm, Mark. Nos, kollégák, tekintettel arra, hogy nem lesz rövid szavazás, továbbra is készfelemelésre szavazunk majd, de természetesen most már a szavazókép is működik, tehát hogyha elektronikus szavazásra lenne szükség, akkor az is megvan. Kérem, hogy mindenki figyeljen, hogy ezt a szavazást, ezt a fontos szavazást le tudjuk zárni. Mindenki készen el, akkor kezdjük meg. 63-as módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogad. Emendamento 65, chi a favore? Hát, a 65-ös mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. Hatos módosító, elnézést, hetes, mert a hatos az okafogyott, hetes módosító, ki van mellette? Mellette. Ki van ellene? 11 16. 16 11 to 16. 11 to 16. Ellenőrizzük, így biztosabb. Hetes módosítóról szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazhatnak, kérem, hogy szavazzak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16. Ed è 17. Elfogadva 17-16 arányban. Most pedig készfelemeléssel fogunk szavazni. 67-es, ki van mellette? 67-es mellette, ellene tartózkodás, azt mondanám, hogy elfogadtuk. 69-es, nem. 70-es módosító, Lebrun ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es, nem, ezt elfogadtuk, 73-as Bovi mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as módosító mellette, el, 83-as mellette, 83-as, ki van mellette, 83-as, ki ellenzi a 83-ast? Respinto. Elutasítva. 84-es mellette, 84-es mellette, ellene, mindenki ellene van, egy hangulag elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es Bové mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as Tarabella mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es Dancsila mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 91-es Lebrun mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 92-es Olenicsak mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 94-es mellette, 94-es mellette, Ok, chi è contro? Ellene. es Andrew, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Libero se a favore, dunque dovrebbe essere a favore. Vediamo. Votato tutti? Mindenki szavazott, elfogadva, 19-16 arányban. Elektronikus szavazás következik a nem, elnézést, készfelemelés, készfelemelés, kettes kompromisszumos mellett ellene elfogadva. Adesso votiamo l'emendamento 95, Bové. 95-ös mellette. Chi è contro? Ellene. Rejected. Rejected per uno, 18-19, sì. Facciamo check? Ok. Ellenőrizzük. 95-ös Bové. Megnyitom az elektronikus szavazást. Votado? tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 16-17 van. Nézzük meg most a 97-est. Igen, 97-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 102-es Andrő mellette ellene tartózkodás elfogadva, Sí, 103. 103-as mellette. Mellette ki van? Ellene ki van? elutasítva. Nézzük meg most a 9-est, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Száz kilenc Nikulescu mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. száz tízes Irak mellette ellene tartózkodásra utasítva. 113-as, megint ezt mellette Zade bene la mano sul... Nem emeljék fel jól a kezüket, 113-as, ki van mellette. ellene ki van, elfogadva. 114-es, 114, 115 Lebrun, ki van mellette? Ki ellenzi a 115-öst? sono alcuni 15. 15. Dobbiamo farlo, eh, dobbiamo farlo elettronico. Chiedo... Ellenőrizzük elektronikusan, nem világos az eredmény. 115-ös elektronikus szavazást megnyitom. Sì. Votato tutti il 115. Mindenki szavazott? 115-ösről lezárom a szavazást. Elfogadva 18-17 arányban. 110-es, Bové, ki van mellett, 116-os, ki van mellette, ellene. Eh, I liberali sono... No, dobbiamo fare un controllo. Csak ellenőriznünk kell, 116-os elektronikus szavazás, Bové, Hozling, megnyitom a szavazást. Chiuso. Chiuso. Ezárom a szavazást. 16-19 arányban elutasítottuk 117-es, ki van mellette, kérem emeljék fel a kezüket, 117 mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva, 118, 118, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 119 mellette, 119, mellette ki van. 119 ellene. Elutasítva. 120 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette. Mellette ki van. Ellene. Ugyanaz az eredmény azt mondanám, hogy elfogadtuk. A liberálisok mégis ellene vannak, akkor ellenőrözök. 121-es, megnyitom a szavazást. 121. Mindenki szavazott. Elfogadva. Kész felemeléssel 122-es, ki van mellette? Mellette ki van. Ki van ellene? Sajnos itt szavaznunk kell elektronikusan. 122-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18-17 arányban elfogadtuk. Nézzük meg most a 123-ast. Kézfelemelésre szavazunk mellette. Entoventre. 123. Facciamo, facciamo l'elettronica. je voulais faire une suggestion egy Lenne egy javaslatom, elnök úr, amikor eh, azt látják, hogy eh, ugye az EPP és a szocdemek nem éreznek, nem értenek egyet, akkor automatikusan tartsunk ellenőrző szavazást, és ne veszítsünk időt. értek, a jelentéstevő javaslatát követjük. Tarabellától kérem, aki jelentéstevő, illetve a néppárt elnyék jelentéstevőjétől, hogy ha látom, hogy egyenlőtlenség van, akkor azonnal elektronikusan szavazunk, de ezt fo- fogom majd követni, vagy Szikirészkire kell figyelnem. Szikirészki ott van, egy kicsit elrejtőzött ma. Nos tehát, akkor nézzük meg most a 123-as, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-16 arányban 124 mellette, kézfelemeléssel, ki van mellette, elektronikus szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást a 124-esről. Mindenki szavazott, 124-es, lezárom a szavazást, elfogadva. 125-ös, mellette ki van, Elektronikus szavazás 125-ös, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak a 125-ösről, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, 125 ös elutasítottuk. Nézzük meg most a 126-ost. Ki van mellette, készfelemeléssel szavazunk. Ők ellenzik, tehát megnyitom az elektronikus szavazást a 126-osról. 126-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, a 126-ost elutasítottuk, 127-es, ki van mellette, készfelemeléssel, 127-es, mellette ki van, ellene, megnyitom az elektronikus szavazást 127-esről, kérem szavazzanak, 127-es, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 127-es, egyenlő szavazatot kapott az igen és a nem, tehát elutasítottuk. 128, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 129, Tarabella, nem, elnézést, 130, 130, elektronikus szavazást, Megnyit, megnyitom a 130-asról. Mindenki szavazott? 130-as, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a 132-esről szavazunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133-as, mellette, 133-as, elektronikus szavazás, 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 134-es Nikulescu, ki van mellette? 134. Megnyitom a szavazást a 134-esről. Lezárom az elektronikus szavazást, a 134-est elfogadtuk. 135-ös, mellette ki van 135. ki Mindenki rád tekint. 134-es, 135-ös ellenzed, akkor megnyitom a szavazást. A 135-ösről mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 136-os. Ki támogatja 136-os? Megnyitom az elektronikus szavazást 136-osról. Mindenki szavazott? 136-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137-es. Ki van mellette? 137-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást a 137-esről, elutasítva. 138, ki van mellette? Kész felemelése, 138 ellene. Akkor megnyitom a 138-asról a szavazást. si può fare? We, we can try to vote in block 138 e 144? Siete d'accordo? Ok. Allora, colleghi, un attimo di attenzione. Nos, kollégek, többen szavazunk a 138-astól a 144-esig. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást a 138-tól a 144-esig, belépve a 144-est is. Mindenki szavazott? mindannyi módosítót elfogadtuk. A 138-tól a 144-esig valamennyit elfogadtuk. Most nézzük meg a 145-öst, ki van mellette. 145. Megnyitom a szavazást. A három Nikolescu-ról többen szavazunk, ha egyet értenek. Igen, 145-100. Oké. Okay. Allora, 145. Ez 45, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 145-ösről. Elfogadva. 146-os, megnyitom a szavazást. Márk, ellene. Kérem szavazzanak a 146-osról, lezárom a szavazást elfogadva. Nézzük meg most a 147-est. Megnyitom a szavazást. 147-es. Lezárom a 147-esről a szavazást. Elfogadva. 148 os Megnyitom a szavazást a 148 osról Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 149-es. Megnyitom a szavazást a 149-esről. Mindenki szavazott a 149-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1051-es. megnyitom a szavazást. 151-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 151-es elfogadva. Nézzük meg most a 152-est. 152-es, ki van mellette? Megnyitom a szavazást a 152-esről. Lezárom a szavazást a 152-esről. Elfogadva. 153-as. Márk, hogy állunk ellene. Mellette megnyitom a szavazást 153-asról. Lezárom a szavazást a 153-asról. Elfogadva a 153-as módosító. Nézzük meg a 154-est a 154-essel kapcsolatban mi a helyzet? Szikierszki 154 mellette támogat, tartózkodás elfogadva. 155-ös mellette nem, szavaznunk kell a 155-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 155-öst elfogadtuk. Nézzük meg most a 156-os, Táncsil, aki van mellette. Megnyitom a szavazást a 156-osról. Lezárom a szavazást, 156-ost elutasítottuk. 157-es Márk mellette. Szikiriszki 157-es ellene, tehát megnyitom a szavazást a 157-esről. Lezárom a szavazást a 157-esről, elfogadva. 158-as Nikulescu. Mindenki ellenzi a 158-ast. Kérem az ellenzők emeljék fel a kezüket. Elutasítva. 159-es ki van mellette. 159. Márk. Megnyitom a szavazást a 159-esről. Lezárom. A 159-est elfogadtuk. 161-es. 161. Megnyitom a szavazást 161-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 162-es Nikulescu. Megnyitom a szavazást. Szavazzunk a 162-esről. Lezárom a szavazást. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. Elfogadtuk. Tehát 163-as. Mark, 163-as ellenzed, tehát akkor megnyitom a 163-asról a szavazást. Lezárjuk a 163-ast eddig, és Márk Tarabella kap szót. Köszönöm. A módosítók eh, nagy részéről eh, eh, szavaztunk, ezzel egyszerűsítettük a javaslatot. Lebrun asszony és mások javaslatai amikor én kevesebbet javasoltam, az azért volt, mert az én javaslataim egyszerűen eltűntek. Mindannyian egyszerűsíteni szeretnénk tehát, de én azt gondolom, vagy attól tartok, hogy ez az alap el fog tűnni. Amikor a többség egyszerűsíteni akarja a folyamatokat, akkor én arra kérem a saját frakciómat, hogy ezt tegyék meg. Tehát a szöveg egyszerűsítés az egy jó dolog, persze az a kockázata, hogy kevesebb jut be a módosítókból, Lebrun Sanchez, Schmidt eh, és Ortöfő javaslatait persze szavazzuk meg, eh, egyértelmű többség lesz. Ez azt gondolom, hogy egyszerűsíti a dolgokat. Ho capito, è chiaro colleghi, quindi questo... Rendben, világos, tehát kollégám, ez a szocialista frakció üzenete, folytassuk a szavazást. Na, 164-esről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hát, 4 kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 160 ös 165-ös, mellette 165-ös ellene tartózkodás elfogadva. 166-os, Olenicsak, mellette. 176-os, megnyitom az elektronikus szavazást, 1, 7, 6. Lezárom a szavazást a 176-osról, elfogadva. Ötös kompromisszumos készfelemeléssel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes módosító jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 186-os Nikulescu mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187-es mellette mellette megnyitom a szavazást a 187-esről. Lezárom a szavazást a 187-esről, elutasítva. 188 os mellette ellene a tartózkodás elfogadva. 189-es mellette megnyitom a szavazást a 189-esről. Mindenki szavazott a 189-esről. Elutasítottuk. 190-es mellette megnyitom a szavazást a 190-esről. Chiusa la votazione sul 190. Lezárom a szavazást a 190-esről. Elutasítva. 14-es jelentéstevő tollából. Mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Un momento per favore. That is 14 see that report together. Ah no, yeah, 191. 100. Yeah, 40. Um, Momento. No. Okay, on my table it's different. 190. No, 193. 193. 193. Szár. 193 a szerbó mellett ellen tartózkodásra utasítva. 196-os Dancsila mellette. El... Megnyitom a szavazást a 196-osról. Lezárom a szavazást a 196-osról. Ede, è Elfogadva. Tizenötös, a tollából mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 201-es Patra neves mellette. Megnyitom a szavazást a 201-esről, Patra neves, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 201-es, elfogadva. Szavazzunk a 202-esről, mellette ki van 202 löbrüm, ellene tartózkodás elfogadva. 203 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 204-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 205-ös Nikulescu mellette, elektronikus szavazás következik a 205-ösről, a Nikulescu módosítóról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva.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 Esatto. Colleghi, votiamo in blocco. Kollégák, szavazunk tömbben a 207-estől a 222-esig. Egyetértenek a jelentéstevő, egyetért a frakciók, és akkor többen szavazunk ezekről. Elektronikus szavazás következik. Ki van mellette? Ellen a tartózkodás elfogadva. Bene. Adesso andiamo. Most. No, no, no. No, no. A favore. We are in favor. No, it was an error. No, no, it was, it was an error. Because we are all the groups in favor, so it's... A frakció támogatta, tehát egy hiba volt. 224-es. Ki van mellett, ellene szavazzunk. A 224-esről elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Oké. Okay. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást, elfogadva. Mark, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Mark, egyetértesz? Igen. Hogy tömbben szavazzunk, akkor tehát kollégák, tömbben szavazunk a 222-es, nem elnézést, a 225-ösről már szavaztunk, a 225-östől a 262-esig ki támogatja ezeket a módosítókat, ki ellenzi őket, ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Köszönöm, Szilvesztris úr. Most a 263-as Tarabella módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 265-ös Lebrun ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 200... 17, andiamo ai recitale, A preambulum bekezdések következnek. 17-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es preambulum, mellette, ellene. Elektronikus szavazás következik. A 19-es preambulum bekezdésről megnyitom a szavazást. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Kiusza la votazione. Lezárom, elutasítva. Emendamento 20. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom az elektronikus szavazást a 21-es módosítóról. Dutti. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 22-es Olejnicsak mellette Elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást az online csak féle módosítóról. Lezárom. Elutasítva. 23-as Gulár mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es Lebrun mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös Bové mellette E, megnyitom az elektronikus szavazást a 25-ösről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os Guler mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es módosító jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es Dancsila mellette elektronikus szavazás következik a 34-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazattal. 35-ös Lebrun mellett ellene tartózkodás fogadva. 36-os Dancsila mellette. Megnyitom az elektronikus szavazást a 36-os Dancsila féle módosítóról. Mindenki ellene van. Lezárom a szavazást, elutasítva. Márk. Ne, lankadj. Szálló, hogy Elnézést kérek. 37-es Lebron mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as Guler mellette. Megnyitom a szavazást a 43-as módosítóról. Mindenki szavazott a 43-as gulárféle módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17 szavazat mellett és 17 ellen szavazattal. 44-es Guler mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös Bové mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os LeBron mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es Guler elektronikus szavazás következik. A 47-esről megnyitom a szavazást. 47-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szintén egyenlő szavazata, Igen, és nem szavazata 48 ki van mellette. No, c'è uno Schmidt in mezzo. O deletion. Vabbè, facciamo presto, dai ragazzi. 48. 48-as mellette. Ellene elfogadva. 49-es Lebrun mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 50-es Lebrun mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 51-es Lebron mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as LeBron mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es LeBron mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most az 58 osról szavazunk, Löjjerk mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 59-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as, Dáncsira mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 62-es végezetül, mellette ellenáll tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus szavazás következik. Az ekként módosított véleményről megnyitom a szavazást. Bene, komplimenti. Gratulálok. Lezárom a szavazást. Széles többség. Márk Tarabellának gratulálok. Köszönöm. 27 három arányban, csak három nem szavazat volt és négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Va bene, ma tanto c'è Csaba Tabási, dove sei? Tabajdi Csaba, hol vagy? No, pigliamoci due minuti, presidente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 ai colleghi. Possiamo andare sull'ultimo. Tisztelt kollégák, akkor nézzük meg az utolsó napi rendi pontot. Nincs nagyon sok tennivalónk most már, tehát kérem legyenek türelemmel. Hatos napi rendi pont következik. A dohány és dohánytermékek gyártása, kiszerelése és értékesítése a vélemény megfogalmazója, Tabajdi Csaba Sándor. Most eszmecsere következik a bizottság irányelv javaslatáról, mert ami a jogszabályok, közigazgatási szabályok közelítését illeti a tagállamokban, már ami a dohány, illetve termékek gyártását, kiszerelését és értékesítését illeti. Tabajdi Csaba vélemény alkotunk szakbizottságunk részéről ezen javaslattal kapcsolatban. Kéri, hogy az Európai Bizottsággal tartsunk egy első eszmecserét. Üdvözlöm tehát a Digi Sanko részéről Vimer igazgató asszonyt, aki bemutatja majd a javaslatot, és azt követően megadom a szót Csaba kollégának. Tehát Vin asszony kap szót, tessék. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kapok az Európai Bizottság nevében arra, hogy a dohánytermék irányelv átdolgozásáról szóljak egy pár szót. Először is emlékeztetném önöket arra, hogy az önök parlamentje többször felkérte az Európai Bizottságot nyújtson be egy ilyen javaslatot, annak érdekében, hogy az uniós jogszabályokat a dohánytermékekkel kapcsolatban szigorítsuk az uniós fogyasztók, polgárok érdekében. 2012. decemberében véglegesítettük ezt a javaslatot, a biztosok kollégiuma elfogadta a javaslatot, hosszú konzultáció és hatástanulmányok garamadája elvégzését követően. A jelenleg irányelv átdolgozása nyilvánvalóan indokolt. 12 éves jogszabályról van szó, amely már nem felel meg a mai helyzetnek, a mai valóságnak, már ami a piacot illeti, a tudományos és nemzetközi fejleményeket kell, hogy tükrözze az újonnan elfogadott eldolgozott jogszabály. A újfajta dohánytermékek jelentek meg a piacon, amelyek úgy néznek ki, mint egy ajakrús, vaníliaízűek vagy édesség, édes illatúak. Ezek a termékek különösen vonzóak a fiatalok számára. A tagállamok más-más megközelítést alkalmaznak ezen újító termékek iránt, ami bizony a belső piac felaprózódását, fragmentációját idézheti elő. Az új tudományos eh, eredmények is tükröződnek remélhetőleg majd a egészségügyi fegyelmeztetések terén. Az Unió minden tagállama aláírta a WHO dohányügyi keretegyezményének, amely 2005 óta van érvényben. Ennek a rendelkezését minden uniós tagállamnak tiszteletben kell tartania. Az Európai Bizottság javaslata elsősorban a fiatalokra koncentrál, megpróbáljuk őket, megpróbáljuk elérni, hogy minél kevesebb európai fiatal szokjon rá a dohányzásra. Ebben a kontextusban fontos mondani, elmondani, hogy a dohányosok 70%-a 18 éves kor alatt kezdi el, és 25 éves kor után szinte senki nem szokik rá a dohányzásra. Tehát itt valóban a fiatalokat kell megcéloznunk. A fiatalok azért kezdenek dohányozni, mert úgy e, érzik, hogy ez menő dolog, e, és utána már nagyon nehéz letenni a cigaretet, ha egyszer valaki arabjává vált. A dohányzás e, rengeteg féle egészségügyi károsodást okozhat, szív- érrendszeri megbetegedéseket, illetve tüdő gondokat elsősorban. Évente 700 ezer ember halálát okozza a dohányzás. Ezt, ezeket a haláleseteket mind-mind elkerülhetnénk. Ezen kívül azonban nem csak halált, hanem él, több év szenvedést, is okoz, illetve igen komoly terhet jelent a közegészségügyi egységek, közegészségügyi kiadások tekintetében. Évi 25 milliárd euróról beszélünk az Európai Unióban, és ez még egy óvatos becslés. Közvetett hatása is van a dohányzásnak például a termelékenység csökkenése, ami szintén társadalmi terhet jelent. Ezért az Európai Bizottság úgy érezte, hogy a dohánytermékeket úgy kell szabályoznunk, hogy az emberek valóban tudják, lássák, hogy mit is vesznek, hogy egy ö, káros, egy potenciálisan ö, egy olyan dolgot vásárolnak, amire nagyon könnyű rászokni a rabjává eh, válni. Fontos, hogy az emberek tudják, tehát tisztában legyenek ezekkel az eh, információkkal, ehhez olyan szöveges és képes figyelmeztetésekre van szükség, ami a doboz eh, mindkét oldalát legalább 75%-át kell, hogy kitegye, illetve a doboz oldalán további szöveges figyelmeztetésekre van szükség. A javaslat alapján a dohánytermékek olyan promóciója tiltott, ami a fiatalok számára vonzóvá teheti őket, például rúzs alakú doboz, ami itt van a kezemben például. Ez az Unióban betiltásra kerül, kerülhet. In the last weeks we have heard many questions. Jó néhány kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a csomagolás felületének hány százaléka szabályozott, és mennyit használtak fel szabadon a gyártók. Hogyha a teljes felületetre vetítjük ezt, akkor a csomagolás 30 százalékával még a tagállamok e, különböző jelzései e, vagy a különböző védjegyek e, számára. Ugyanakkor a javaslat alapján a tagállamok szigorúbb szabályokat is bevethetnek, például az csomagolást kötelezővé tehetik. A második pillére a javaslatunknak az összetevőkkel kapcsolatos. A javaslat alapján a, to- a dohánytermékek jellegzetes, jellegzetes ízesítésű dohánytermékek, például vaníliás vagy mentolos termékek forgalomba hozatala tiltva lenne, hiszen ez különösen vonzó a fiatalok számára, és könnyebbé teszi, hogy rászokjanak a dohányzásra, hogy elkezdjenek dohánytermékeket fogyasztani. Illetve a koffein, a vitaminok és egyéb ilyen összetevők félrevezetőek lehetnek, ezeket is be kell tiltani a dohánytermékekben. A javaslatunk és ezt külön hangsúlyoznám, kiemelném. A javaslatunk olyan adalék anyagokra nem vonatkozik, amelyek dohánytermékek előállításához elengedhetetlenek, például gondolok itt a cukorra, amelyre szükség van ahhoz, hogy a Burley keleti dohány szárítása során elveszett cukortartalmat pótolják. Hangsúlyoznám, hogy a bizottság javaslata nem tesz különbséget a különböző dohányok eh, fajták között, illetve nem eh, tiltja a különböző márkák közötti különbségtételt, például eh, íz alapján, amíg ilyen jellegzetes domináns ízösítés nem szerepel ebben. Most röviden, ha meger, megengedik, akkor kitérnék még a javaslatunk többi elemére. Itt van például a svéd snus javaslatunk ez ügyben az, hogy a status quo-t, jelenlegi helyzetet fenntartsuk, azaz a SNUS Európában tiltva lenne kivéve Svédországot, Svédország csatlakozási szerződésében kivételt kapott erre ugyanis. Ennek a logikája az, hogy a SNUS is, a SNUS-nak is arabjává lehet eh, válni, és eh, semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a snus segítségével le lehetne szokni a dohányzásról. Ami az elektronikus eh, cigarettákat illeti, ami szintén egy új fejlemény a dohánytermékek piacán, az Európai Bizottság javaslata szerint bizonyos nikotin eh, határ fel, tartalom feletti termékekre vonatkozóan gyógyszer jóváhagyás eh, szükségeltetik. A tagállamok felében már most is ez a helyzet a nikotintartalom alatti termékeket lehetne olyan sima fogyasztói termékként eladni, egész addig eh, forgalomba hozni, egészen addig, ameddig eh, megfelelő figyelmeztetés van a csomagoláson. A nikotinpótló terápiákra vonatkozik ez például, ami a, ezen termékek minőségét, biztonságos felhasználását garantálja. Végezetül egy pár szót az illegális kereskedelemről. Az Európai Bizottság javaslata alapján igen szigorú intézkedéseket vezetnénk be az illegális dohánykereskedelem ellen, például egy gyomokövetési rendszeren keresztül, amely a dohány eh, termékekre vonatkozna, illetve a csomagoláson különböző biztonsági mm, zárjegyeket eh, alkalmaznánk. Ezzel védenénk az európai fogyasztókat az illegálisan forgalomba hozott termékektől, illetve a legális ellátási lánc, terméklánc eh, védelme is szigorodna. A konzultáció során többen aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az illegális kereskedelem terjedőben lehet, ezért az Európai Bizottság ilyen hatékony intézkedésekkel próbálja elejét venni ennek az illegális kereskedelemnek, amely egyébként nemzetközi kötelezettségein is megfelel. Végezetül, elnök úr, javaslatunk hatásával kapcsolatban többen felvetették, hogy káros lehet a dohánytermelőkre, a dohányiparra. Ez az új jogszabály. Ugyanakkor én fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatástanulmányaink azt jelzik, hogy nem traumatikus, nem drámai lesz eh, a hatás, 2%-os fogyasztás csökkenés 5 eh, év alatt. Ez az Európai Bizottság hivatalos becslése a jövőre nézve. Mit jelent ez? 2,4 millióval kevesebb duhányos jelentene ez az Európai Unióban, rengeteg emberi életet menthetnénk meg vele, de drámai változásokat nem hoz a gazdasági szereplők számára. Ráadásul a dohányipar számára a költségeket kompenzálják azok az intézkedések, amelyeket a legális kereskedelem visszaszorítására javasoltunk, illetve ezt a megnövekedett harmonizációs kompenzálja majd. A foglalkoztatási hatás pozitív várakozásaink szerint, hiszen a nem dohány termékekre eh, fordított pénzt más munkaigényesebb termékekre költik majd az emberek, vagy más szolgáltatásokra. Zárásképpen tehát, és most eh, biztos idézem itt, Ambíciózus, de kiegyensúlyozott a javaslatunk, és az Európai Bizottság eh, remélhetőleg eh, együttműködve önökkel gyorsan el tudjuk fogadni ezt a jogszabálytervezetet. Köszönöm. Remek, köszönöm a DJ Szankó képviselőnek, Vin igazgatóasszonynak, és most megadom a szót először Csabának, vagy pedig meghallgatjuk a kollégákat, Csaba. Először neked adnám meg a szót. Grazie, Presidente. Kedves kollégák, egy rendkvül összetett és rendkvül ellentmondásos jelent, joganyag áll előttünk. Azért is köszönöm a lehetőséget elnök úrnak és a bizottságnak, mert tagja vagyok a Környezetvédelmi Bizottságnak, az ENVI-nek is, és érzékeltem, hogy rendkvül komoly ellentmondás, feszültség alakulhat ki a Környezetvédelmi Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság között. A tekintetben teljesen egyértelműnek kell lenni, hogy a mi bizottságunk számára is legfontosabb a közegészségügy. A mi bizottságunk számára is az a legfontosabb, hogy minél kevesebb fiatal dohányozzon Európában, ez vitathatatlan. Ugyanakkor el kell mondanom a, bizot, a mezőgazdasági bizottság jelenlévő tagjainak, hogy a különböző envi bizottsági ülésen elmondott érveim miszerint négyszázezer embert érint az agráriumba négyszázezer dohánytermelőt érint ez a szabályozás hogy a mezőgazdasági bizottság számára az egészségügy után a második legfontosabb szempont ennek a négyszázezer munkahelynek a megőrzése hiszen ez a ezer ember európa legszegényebb régióiban él ezeknek több mint ninety six a kisgazdálkodó fél és három hektár között gazdálkodik tehát ez egy komoly foglalkoztatási kérdés és rögtön hozzáteszem hogy ennek a bizottságnak több jelentése volt éppen akinek gyógyulást kvánunk papastamkos kollégának volt egy jelentése amely megállaptotta de más alkalommal is hogy nincs közvetlen összefüggés az európai dohánytermelés tehát a dohánytermesztés és az európai dohányfeldolgozás között hiszen az európai dohányfeldolgozásnak mindösszesen twenty át adja az európai dohánytermesztés. A mi bizottságunk számára tehát az a legnagyobb kihívás, hogy ennek az irányelvnek a szabályozása során meg tudjuk-e őrizni a munkahelyeket, ugyanis vannak olyan jelentős félelmek, amelyek alapján ö, olyan úgy alakulhatnak az árak és jövedelmezőségek európában hogy a dohánygyártó cégek nem az európai termelőktől veszik a jövőben a dohányt hanem az olcsóbb európán kvüli termelőktől. ez az egyik legnagyobb kihvása a mezőgazdasági bizottságunknak. Ami, a, ami ezzel kapcsolatos kérném elnök urat kérdezzük meg a dg agrinak is a véleményét mert én semmiféle hatástanulmányt nem láttam a tekintetben hogy ez az irányelv miként hat az, árakra a jövedelmezőségre következésképpen miként hat a dohánytermesztésre annak a ezer embernek a jövőjére. nagyon nehéz megfelelő hatástanulmány nélkül állást foglalnunk ebben a kérdésben ami a fiatalkori dohányzás visszaszortását illeti én arra kérem a kollégákat hogy mi is álljunk élére a fiatalkori dohányzás visszaszortásának. nem tartom elegendőnek az irányelvben a prevencióra vonatkozó részt. javaslom és javaslom hogy ez a mezőgazdasági bizottságnak legyen a közös javaslata hogy hozzunk létre egy európai dohányzás megelőzési alapot, egy European Smoking Prevention Fundot. Ugyanis Németország példája megmutatta, hogy Németországban, ahol van komoly prevenció, Németországban azzal sikerült a fiatalkori dohányzást visszaszortani. De Franciaországban is vannak ilyen irányú pozitív példák több országban korlátozzák hogy a fiatalok ne vehessenek dohányt gy franciaországban ausztriában országomban magyarországon sixteen vagy eighteen év alatti ne vehessen dohányt. ez elég hatékony eszköznek tűnik ez sincs benne ebben a jelentésben. van egy olyan dolog amely érthetetlen a számunkra miért lehet interneten cigarettát venni az európai bizottság javaslata javasolja az interneten való cigarettavásárlást én javaslom a mezőgazdasági bizottságnak hogy ezt utastsuk el mert ez rendkvül módon megnöveli azt hogy a fiatalok hozzájuthassanak a cigarettához márpedig a fő célunk a fiatalok cigarettához való hozzájutásának, dohányzásának a visszaszortása. Ez azért fontos, mert aki dohányzik, 25 év alatt, akik dohányoznak, 25 év alatt kezdték el, a dohányosok 98%-a 25 év alatt kezdte el a dohányzást. Tehát ezért fontos a fiatalság. Van egy szakmai kérdés, amelyet kérem a bizottságot tisztázza, a korábbi irányelvben a dohány az nem, összetevő, nem volt összetevő, a dohány, a dohánylevél az alkotóelem. Ezért ezt pontosítani kell, hiszen éppen most van egy vita a méz irányelv kapcsán, éppen a pollen kapcsán, hogy mi az, ami alkotóelem, konstituent, és mi az, ami ingredient. Ezt a jelentés rosszul fogalmazza meg, jó lenne elkerülni egy jövőbeni jogvitát. Ami a bőrli dohányt illeti, megnyugtató, hogy a bőrli dohány termeszthető, az is megnyugtató, hogy ahhoz cukor használható. Én lesz egy javaslatom, ami egyértelművé teszi, Ugyan borg biztos úr kijelentette, hogy használható a cukor, de egyértelművé kell tenni a jogszabályt, mert ez a burley termesztés számára garanciát jelent. Ami az adalékanyagokat illeti, egyetértek, hogy az adalékanyagokat be kell tiltani. Elfogadható a vaníliás, a csokoládés, a vitaminos, a koffeines és egyéb adalékanyag, hiszen a vitamin megtéveszti a fiatal dohányzót vagy a dohányzót hiszen mindenféle cigaretta káros ezért a vitamin megtévesztő tud lenni. hasonlóan legyen tilos a koffein össze kell álltani egy listát jó lenne ha az európai bizottság összeálltana egy negatv és egy pozitv listát jelenleg ebben az irányelvben ez nem szabályozott és fölhvnám a figyelmet egy zestő anyagra a mentorra. nagy vita folyik a környezetvédelmi bizottságban és ott a többség be akarja tiltani a mentolt. az orvosi vélemények ellentmondásosak de a többség azt mondja hogy a mentol is káros mert a mentol a maga hűstő hatásával mélyebbre beszívja a dohányos ez egy olyan szakmai kérdés amelynek közvetlen hatása is van a termelésre ebben kérném a mezőgazdasági bizottság tagjainak a véleményét vannak országok például lengyelország amely számára a mentolos cigaretta kulcsfontosságú és még egy információ ami a nemzetközi versenyt illeti a mentol kapcsán usa és kanada sem tiltotta be pedig mind a két ország szigorú dohányzási szabályt vezetett be. én most nem a mentol mellett foglalok állást pusztán szeretném tudni hogy mi a bizottság tagjainak ezzel kapcsolatos véleménye. csomagolás nem biztos hogy a teremben ülők mindannyian látják ezt kolléganő Linda mcavan is megmutatta, ez nem egy ajakrúzs. I'm not sure if all of you can see this, what's, what I'm holding in my hand. This is uh, not a lipstick. In fact, this is... Megtévesztő ez a csomagolás. Mint ahogy ö, ö, káros lehet ez a csokoládés szivarka is, ez csokoládé ízű, tehát minden olyan zestés és csomagolás amely megtévesztő vonzó a fiatalok számára azt hiszem hogy nekünk is azt kell támogatni mezőgazdasági bizottságnak hogy tiltsuk be. az egyencsomagolás azt hiszem hogy egyértelműen támogatandó kezembe tartom azt az egyencsomagolást amelyet az európai bizottság javasol itt alul látható a márka az összes többi azt tartalmazza hogy a dohányzás halált okoz káros az egészségre az egyencsomagolás vonatkozásában igen nagy a támogatottság a környezetvédelmi bizottságban és az a véleményem hogy nekünk is ezt érdemes lenne támogatni. van egy gondom amelyet szeretnék megosztani ezen a csomagoláson nagyon kevés a fogyasztóvédelmi információ a fogyasztó nem tudja, nem kap információt, mert a jövőben a, a kátrány, a nikotin és szénmonoxid tartalom, milligram, egyéb jelzés nem lehet rajta. Ugyanis ez félrevezető az Európai Bizottság véleménye szerint, ugyanakkor nem lehet tudni, hogy melyek azok a cigaretták, amelyek károsabbak, vagy még károsabbak. Minden cigaretta káros. De a fogyasztó nem tud tájékozódni, hogy mi az, ami még károsabb, és mi az, ami rendkívül káros az egészségre, ez megoldatlan a fogyasztóvédelemben. Ami a védjegyet illetén azt hiszem, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel ennek a bizottságnak nem kellene foglalkozni azért, hiszen minket a dohánytermesztés érdekel leginkább az egészségügyi szempontokat követően. Ilyen a snüsznek a kérdése, az elektromos cigaretta kérdése és a védjegynek a kérdése. És végezetül ö, ö, szeretném még aláhúzni, szeretnék aláhúzni egy problémát. Ez egy régi probléma, mi legyen a viszony milyen felhatalmazást adjunk az európai bizottságnak mint európai parlament mi legyen az arány a delegated act és az implementing act a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok között. azt javaslom a mezőgazdasági bizottságnak hogy nézzük meg túl sok a felhatalmazáson alapuló jogi aktus amit átadnánk az európai bizottságnak illetve ha ezeket át is adjuk az európai bizottságnak tartsa fönn magának az európai parlament azt a jogot hogy beleszólhasson ezekbe a döntésekbe hiszen itt nagyon fontos kérdések dőlnek el a jövőben. és végezetül egy utolsó szempont szeretném fölhvni a bizottság figyelmét arra amire egyetlen tanácskozáson nem esett szó ez egy szociális aspektus. Rendkívül érdekes az iskolai végzettség és a dohányzás közötti összefüggés. A legfeljebb 8 általános iskolát elvégzett férfiaknak 45%-a dohányzik naponta. Bocsánat, először azt szeretném mondani, hogy az európai teljes lakosság 28%-a dohányzik. A férfiak 45%-a 8 osztály alatt dohányzik naponta mg a magasabb végzettségeknél ez az arány twenty a nőknél érdekesen alakul mert a legalacsonyabb végzettségűek aránya twenty two a középiskolásoké twenty six és a felsőfokot végzetteké eighteen jelenleg van egy olyan veszély hogy az egyencsomagolás következtében a még kevesebb fogyasztóvédelmi információval rendelkeznek azok, akik a legsérülékenyebbek, a legalacsonyabb a végzettségi fokuk. Egészében véve én azt kérem, amivel tudom, elnök úrral beszéltem, fejezzük, védjük a dohánytermesztők érdekeit, de egy percig se tűnjünk föl olybá, mintha mi egy pillanatig is védenénk a nagy, gazdag dohány feldolgozó és dohány értékesítő cégeket. Ezt kell nekünk megoldani, és a mozgásterünk elég szűk, de remélem, hogy közös erővel ezt meg fogjuk tudni oldani. Köszönöm a figyelmet. Bene, grazie al nostro collega. Köszönöm Tabajdi kollégánknak. Úgy vélem, hogy előkészítő munkája igencsak gondos volt, és végkövetkeztetései is egyetértésünkre találhatnak. Meg is nyitom a vitát, számosan jelentkeztek szólásra. Scotta úr, aztán Bové úr kap szót. Giancarlo. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Mindenek előtt szeretném megerősíteni, hogy igencsak nagy figyelemmel kell fordulnunk a mezőgazdasági szakbizottság részéről azon ö, vállalatok ö, felé, akik még ezt a terméket gyártják. Teljesen világos, hogy támogatjuk azt a politikát, hogy még inkább meg kell erősíteni a dohányzásról való leszoktatást. Nem tetszik nekem, hogy hogyan is választották ki ezt az erőszakos képi megjelenítést, az általában ellenkező reakciót szokott kiváltani. Talán itt a különböző grafikai megjelenéseket, illetve a különböző figyelmeztetéseket át kellene értékelni, és ezt nagyobb eredményre vezetne. Ugyanakkor az irányelvjavaslatról szeretném kifejezni a véleményemet, különösen az elektronikus cigarettával kapcsolatosan. Az elektronikus cigaretta 18-as cikk hatája alá tartozik nikotin tartalmú termékként. A 18-as cikk azonban nem tartalmaz elég rendelkezést ahhoz, hogy megfelelően megfelelően lehessen ezen rendelkezések alkalmazását szabályozni. Éppen ezért jó lenne, ezen cikk hatáját kiterjeszteni, annál is inkább, mert ezek a rendelkezések esetlegesen nem kívánatos hatást eredményezhetnek. Felvetődik tehát a kérdés, hogy minek is tekintsük ezeket a termékeket, ezek legyenek a klasszikus cigaretta alternatívái, vagy esetleg olyan termékek, akik a nem dohányzókat ösztönzik dohányzásra. Itt különböző kereskedelmi tevékenységek merülnek fel a különböző nikotin koncentrációk alapján, és ez megtévesztheti a fogyasztókat, ez a fajta megközelítés. Éppen ezért világos küszöbértékeket kell megszabni a nikotin koncentrációt illetően, és így módon az elektronikus cigaretta gyógyszeripari terméknek minősülhet, és csupán az engedéllyel rendelkező üzletekben lehet forgalmazni. Kérem tehát, hogy a bizottság mélyebbre ható vizsgálatokat végezzen az ilyenfajta rendelkezések veszélyeiről, és a megelőzés elvére kellene helyezni a hangsúlyt, mielőtt engedélyeznénk a nem megfelelő forgalomba hozatalt. Így módon lehet az elektronikus cigaretták veszélyét elkerülni. Tehát mindenképpen méreható vizsgálatokra van szükség, amelyek biztosítják a folyadékok méreganyagmentességét ezekben az esetekben. A fogyasztók egészségre gyakorolt hatások nem világosak, különösen a különféle működési zavarok esetén, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. Brazíliában például az elektronikus cigaretta értékesítése tilos, várják a megbízhatóbb adatokat az elektronikus cigaretták biztonságáról. Olaszországban az elektronikus cigaretták értékesítése, amelyek nikotint is tartalmaznak, betiltásra került a 16 éven aluliak számára. Senki nem gondolta, hogy ez a kérdés nagyobb figyelmet is megérdemel az adóbevételek tekintetében. Az elektronikus cigarettek esetlegesen a klasszikus cigarettek egy részét kiszoríthatják, és akkor jövedéki adót termelhetnek, így módon betiltásuk veszteségekkel jár az állampénztárok számára. Ezt természetesen még ellenőrizni kell. Végezetül elmondanám, hogy itt, ami a dohánytermékek gyártását, értékesítését illeti. Ezen túlmenően nagyon fontos lenne azon jogszabály felülvizsgálata, amely ezen termékek használatára vonatkozik. Végezetül szeretném elmondani, hogyha ezen fórumon használnánk ezt az eszközt itt a parlamentben, akkor senki nem tilthatná meg nekem ennek az eszköznek a használatát, ez egy elektronikus kis eszköznek tűnhet, és itt még használható lenne ebben a körben. Tehát jó lenne, hogyha egy magatartásbeli jogszabályt alakítanának ki ezen eszköz használatát illetően túlmenően a nikotin tartalmon. Nagyon egyszerű ugyanis ez az eszköz, és nagyon sok fiatal rendelkezésére állhat. Elnök, köszönöm számosan jelentkeztek még szólásra. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a felszólalási időt, mert aztán egy fontos koordinátori ülésünk lesz négy kap dosszi reformmal kapcsolatos témát illetően. Bové alelnök úr, aztán Korea és Klász következik. Azt hiszem, hogy ez a vita erőteljesen meghaladja a szabályozási keretet. Mindenki emlékszik arra, hogy ezen irányelvvel kapcsolatos tanulmányok 2009-ben indultak be, és az egyik módosítás ebben az időszakban a hatályban lévő biztos lemondatása volt a vita során. Egyesek úgy vélik, hogy ez nem független a nagy dohányvállalatok azon kísérletétől, hogy késleltessék ezen dohány irányelv elkészítését még ezen ciklus folyamán. Tehát az első dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy nagyon fontos megcáfolni azokat a vállalatokat, amelyek azt gondolják, hogy a ciklus végelőtt nem lesz dohány irányelv. Én meg vagyok győződve arról, hogy a nagy dohányipari vállalatok valamennyien mind, mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák az irányelv elfogadását. Tehát ezt mindenképpen a ciklus vége előtt nekünk el kell fogadni, nagyon fontos, és nyilvánvaló, hogy oda el is kell érnünk ez a ponthoz. A második dolog. Most itt hat vállalat van, amely ezt az új elektronikus cigarettát beindított, ennek az értékesítését, és egy új aglom, agglomerátust alakítottak ki, aminek ezt a neve, és ez értékesíti az olyan termékeket, származtatott termékeket, amelyek nem felelnek meg a klasszikus dohánytermékeknek. Nagyon komolynak kell lennünk tehát ezzel kapcsolatosan, hiszen ez egy csapda a dohányipari vállalatok részéről én jó magam is dohányos vagyok, tehát semmiféle dohányellenes szervezet tagja nem vagyok, ezért könnyű ezekről a dolgokról beszélnem, de tudom, hogy mi a váltok szerepe és mit próbálnak megtenni. Nyilvánvaló, hogy mit akarnak, rengeteg pénzt akarnak keresni a továbbiakban is, mégpedig egyre többet. Ezt is bele kell írni a véleménybe, hogy egy csomag cigaretta 5 eurocentbe kerül, amely éppen kikerül az üzemből, hát akkor így láthatjuk, hogy mennyit keresnek a vállalatok, még a jövedéki adó nélkül is. A második dolog a csalás ellenes kérdések kezelése, mert a dohányipar, amely harcol a csalás ellen az Olaf oldalán, nos én ezen csak nevetek ezen a megközelítésen, olyan, mint hogy Alkaponétól kérnénk, hogy dolgozzon a prohibíciós küzdelemben. Pro... Nos, a cigarettának semmi köze nincs csalás ellenes küzdelemhez. Egy olyan dohánytermék esetében a küzdelem, amely máshol készült, én ezt elfogadhatatlannak tartom. Szerintem a dohányiparnak semmi köze nincs a saját ellenes küzdelemhez, ez egy abszolút kriminális dolog, hogy ők, ő ezt így, így, így állítják be. És még egy másik dolog. Ahogyan a bizottság is hangsúlyozta, nagyon fontos a WHO keretében keretegyezményes szabályok megerősítése, ezen keretben azonban képesnek kell lennünk arra is, hogy megerősítsük itt a parlamenten belül is a szabályainkat azon kockázatokat illetően, amelyek a dohányipari vállalatokkal folytatott viták átláthatatlanságához kapcsolódnak. Itt van az 5.3-as szabály a WHO direktívában. Jelenleg semmiféle szabály nincs itt a parlamenten belül ezzel kapcsolatosan. Én ezt már egy hónappal ezelőtt is elmondtam, ez egy alapvető jelentőségű dolog, nincs tehát átláthatóság, mindenkit felkereshetnek a dohányipari vállalatok képviselői, hogyha nem adják meg a honlapjukon ezeket a kapcsolatokat, akkor ez a WHO szabályok megsértését jelenti. Erre tehát nagyon kell figyelnünk. És egy utolsó dolog, nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani a beszámolómat, a múlt héten meg tudtam mutatni szilárd bizonyítékkal egy hangfelvétellel, hogy a Dali ügyben a dohányipari vállalatok hazudtak a közvéleménynek, mert a Swedish Match, amely a snuszt próbál értékesíteni a Dali ügyben, azt mondta, hogy részt vett egy ülésen amely kompromittált a Dolly biztost, noha ez az ülés nem is került megtartásra. A vállal tudta, hogy nem volt ilyen ülés, és továbbra is azt hangoztatta nyilvánosan, hogy igenis, hogy sor került erre az ülésre. Ez volt a fő csapda Dali úr lemondatását illetően. Nincs még hozzáférés az Olaf teljes dossziéhoz a Dali ügyben, de botrányosnak tartom, hogy a parlament egészen nem fér hozzá ez a dossziéhoz, csak az elnök, és abban sem vagyok biztos, hogy megnézték, tehát itt átláthatóságot kell kérnünk, nem maradhatunk egy ilyen helyzetben továbbra is. Elnök Korrea, aztán Klasz és Szikieriszki. Gracias, <clears throat> señor presidente. Buenas tardes. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Nekem is lenne egy pár hozzáfűzni valóm ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ahogy az elhangzott, az irányelv az nem vonatkozik közvetlenül a dohány termelésre, Dohány termelőkre, de kétség sem férhet hozzá, hogy Olaszországban, Lengyelországban, Bulgáriában, Spanyolországban, Görögországban kihatással lesz a Dohány termelőkre, akik, mint azt hallottuk, elsősorban kis gazdák általában családi gazdaságok viszonylag kevés géppel és sok kézi munkával dolgoznak. Annak is fennáll a veszélye, hogy a dohánytermelés az Európai Unió számos régiójában teljesen eltűnik, ami magában messze nem garanciálja annak, hogy a dohány csökkentés, vagy a dohány fogyasztás csökkenne Európában. Azt hiszem, hogy ha csökkenteni szeretnénk, vagy teljesen meg akarnánk szüntetni a dohánytermelést, ez például egyes spanyol régiókban igencsak komoly gondokat okozna, ahol a dohány az első számú termény. A kis családi gazdaságok mellett kis cégek ezrei vesznek részt nem csak a feldolgozásban, hanem a kereskedelemben is, a dohánytermékek feldolgozásában és kereskedelmében. Az Európai Bizottság javaslatából nem tűnik ki egyértelműen, hogy az európai fogyasztók számára ez mindenképpen előnyös lenne, miközben a kieső termelést azonnal illegális kereskedelemből pótolnák. Mi azt szeretnénk, hogyha az illegális dohánykereskedelem ellen határozottan, szigorúan fellépnénk, ugyanakkor még csak a tervezési stádiumban tartunk ez ügyben, és a jogszabály eredményeképpen tovább erősödhet a dohány csempészet. Lengyelországban például a, a dohány eladott cigaretek 30%-a mentolos, és ennek esetleges betiltása az illegális dohány vagy cigarettakereskedelmet hozná nyerő helyzetbe. Még egyszer mondom, tehát különbséget kell tenni a fogyasztással kapcsolatos problémák és a dohánytermelés problémái között. Nekünk az a feladatunk, hogy az európai gazdák érdekeit védjük, és bármiféle olyan jogszabály, ami kihatása van rájuk, egyértelmű tudományos bizonyítékokon kell, hogy alapuljon, és arányos kell, hogy legyen. Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmüket arra, amit az elején elmondtam, hozzászólásom elején említettem, mi szerint nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság a munkája során, illetve javaslatában lehetővé teszi, hogy az összetevők tekintetében delegált aktusok, tehát meghatalmazáson alapuló aktusok keretében hozzon önállóan döntéseket. Az Európai Bizottság szerint a jövőben csökkenthetik például a nikotintartalmat, ami megint csak kihatással lehet a ős termelőkre. Kérem tehát az Európai Bizottságot, rövid vagy hosszú távon tervezik-e ezt az, e, használni ezt az előjogukat, illetve milyen tudományos bizonyítékokkal kívánnak élni. kollégén, asszony, köszönöm, tisztelt kollégák. Az előttem szóló felszólásához kapcsolódnék az aránytalanságot vagy arányosságot illetően. Mi is arányos, egy legális termékről beszélünk, amely legálisan van piacon, és mi most korlátozzuk ezt, mint semmi más területen, ahol a politikák befolyása van. A dohányzás nem egészséges, erről mindig újra és újra vitázunk itt az Európai Parlamentben, megkíséreltünk már erre befolyást gyakorolni, és továbbra is fáradozunk ezen, de hogy vajon önmagában egy tilalom segíte, nos, ezt kétlem, különösen, hogyha a fiatalokat nézzük. Tanultam abból, hogy amit a legjobban tiltanak, az volt a leginkább érdekes. A fiatalokat természetesen védeni kell, de az odavezető utat még egy kicsit át kell gondolnunk. Nézem ezeket a csomagolásokat, amiket itt a bizottság előírt nekünk. Nos, kérdés, hogy valóban az Európai Bizottság feladata az, hogy a cigaretta csomagolás kialakításába beleszóljon? Van nálunk egy cég, amely ezzel foglalkozik, és a dohánygyártók nagy érdeklődést mutatnak ez iránt, nagyon sok pénzt adnak ki a csomagolás kialakításáért. A bizottságnak miért kell átvenni ezt a feladatot, és miért veszi el azt a lehetőséget a cégektől, hogy differenciálják magukat a csomagolás által a piacon. Hát ezt is át kellene gondolni, és azt is meg kell gondolnunk, hogy ugye nyilván különböző nézetek vannak, hogyha meg hallgattam a kollégák hozzászólásait, hogyha nem lehet különbséget tenni, minden cigarettának ugyanolyan íze lesz, nem lesznek adalékanyagok, nem lesznek eltérő csomagolások, akkor egyáltalán hogyan tudok saját magam számára egy olyan cigarettát választani, amelyet az európai piacon állítanak elő. Erre is úgy kell helyezni. Aztán itt a bevételekről is szó van, a cigaretta előállítás költségeiről szó esett, de aztán persze egy sokkal nagyobb profitot lehet elérni ezekkel a termékekkel. Tehát mindenképpen kiegyensúlyozottságra, arányosságra kell törekednünk és erre kérek mindenkit. Kérem, hogy a bizottság képviselői gondolják át, hogy valóban végeztek-e számításokat, hiszen itt rengeteg munkahely szűnhet meg, különösen például a design, a csomagolás előállítás iparában elgondolták e hogy mi lesz majd ott a helyzet? Azt hiszem, hogy ez nem a politika feladata, illetve nem az Európai Bizottságé, hogy egy cigaretta csomagolását létrehozza, megtervezze. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Klassz, asszony, Szikierszki, aztán Szilvesztris. Ja, bardzo krótko, bo nie mamy czasu. Ja, po... Köszönöm. Tudom, hogy kevés az időnk, ezért én is gyorsan próbálok beszélni, illetve fogalmazni. Én teljesen osztom azt, amit Tabajdi úr mondott, szerintem nagyon észszerű dolgokat mondott. Mindenkinek az érdekét megpróbálta figyelembe venni. A termelés, és ez tény, outsourcolva van, és egyre inkább Európán kívülre kerül. Negatív hatások is Európába, Európán kívülre helyeződnek. Lehet, hogy lesznek ilyenek, de máshol. Nem tudom, hogy elemezték-e például, hogy a széndiokszid kibocsátáshoz hogyan járulnak hozzá a dohánytermékek. Lehetséges volna-e valami fajta lassabb folyamatban bevezetni azt, amit a bizottság szeretne, mert szerintünk túl gyors. Szilvesztris úr, köszönöm, elnök úr. Jó magam, és kétségeket táplálok. Most lehet hallani? Igen. Nos, jó magam is sős kétségeket táplálok ezen megközelítéssel kapcsolatosan, amit az irányelvnek adtak. Mi is itt valójában a bizottság szándéka? Csökkenteni a dohánytermelők tevékenységét, és nyilvánvalóan a belső piacot ösztönözni? De a dohánytermelők tevékenységét csökkenteni, ez azt is jelenti, hogy a fogyasztást csökkentjük, hiszen a dohányfüggőség káros hatásai bizonyítottak. Azonban a javaslat megközelítés módja véleményem szerint teljes mértékben ellenkező hatást ér el. Mert a csomagolás szabványosításával Számos terméket kirekesztenénk a piacról, megszüntetnénk, amelyeknek megvan a saját fogyasztói piaca, mint a slim cigaretták, vagy a mentolos cigaretták, és automatikusan az illegális piacot ösztönöznénk. Amit tehát a szabványosítást illeti, nos, hogyha már nem lesz alapvető különbség az egyes védjegyek között, akkor az egyetlen különbség az árban lesz, és ez ahhoz vezet majd, hogy a cigaretták ára csökken, tehát nyilvánvaló, hogy ez a fogyasztást ösztönzi majd. Tehát jelentős piaci szegmenssel 20-30%-kal rendelkező termékeket kiszorítunk a piacról, mint Lengyelországban a slim cigaretták vagy a mentolos cigaretták, az, és az illegális piacot fogjuk ösztönözni ezen termékek esetében. A versenyt az ára korlátozzuk, és így az árak csökkenését érjük el, és mindez a fogyasztás növeléséhez vezet. A bizottság egyik célkitűzése ezen irányelv és módját illetően pontosan az ellentéte lenne, tehát itt most pont az üreges piacot ösztönözzük, illetve növeljük a dohány termékek fogyasztását. Imént említette Tabajdi kolléga, a jelentéstevőnk, hogy van itt egy ilyen transgresszív sajátossága a dohányozásnak, ez ösztönzi a fiatalokat a dohányzásra, de minél erősebbek ezek az üzenetek a cigarettás dobozokon, annál erősebb lesz az ösztönzés. Itt az szerepel a cigarettás dobozon, hogy a dohány halás tüdőrákot okoz és károsít engem és a környezetemet, ez világos, hogyha ez a csomagos háromnegyedén szerepel majd sokkoló képekkel, hát ez még transgresszívabb jellegűvé teszi magát a tevékenységet, tehát ez annál inkább menő dolog lesz a fiatalok körében, annál inkább ösztönözheti őket a dohányzásra. És hogyha valaki még túlságosan fiatal, éretlen, akkor ez sokkal inkább a korlátok ledöntéséhez, a tiltott gyümölcs élvezetéhez vezet, tehát minél erősebb ez az üzenet, annál inkább ösztönözzük a fiatalok választását, hogy dohányozzanak. Tehát a bizottság célja a fogyasztás csökkentése a fiatalok körében és a belső piac ösztönzése. Nos, ezen irányelv megközelítés módja pontosan az ellenkező hatást éri el. Az illegális piacot ösztönzi, kiszorítja a tízes csomagolást, a slim cigarettákat, a mentolos cigarettákat, a szabványosítással azt írja el, hogy csak az árak környékén fog verseny kialakulni, ez az, a fogyasztást ösztönzi, és még sokkolóbb üzeneteket közvetít. Így módon az a fiatal, aki le akarja dönteni a korlátokat, annál vonzóbbnak találja majd a dohányzást. Tehát, hogyha csökkenteni akarjuk a dohányzást, akkor a bizottság ezzel hogy a csomagolást egységesíti, bizonyosan nem használ Európának, és nem is az ő hatásköre, de hogyha azt akarjuk ellenni, hogy a fiatalok ne dohányozzanak, akkor mondjuk azt, hogy 18 év alatt valamennyi tagállamban betiltjuk a dohányzást a fiatalok számára. Ehelyett tehát az egy világos dolog lenne, egy hatékony dolog, azonnali hatással járna, ehelyett mi egy olyan dolgot csinálunk, ami pontosan ellentétes hatást ér el. Tehát ez pontosan ellenkezik a bizottság eredeti szándékával. Végezetül elmondanám azzal a mondattal, ami a cigarettás dobozomon szerepel. A dohányzás súlyosan károsít téged, és a környezetedet ez szerepel itt. Tehát itt arról beszélünk, hogy korlátozni kell a dohányfogyasztást, a cigarettázást, azt, hogy a fiatalok könnyűnek, kényelmesnek találják a hozzáférést ezen termékekhez, Azonban ami a károkat illeti, ezen terméket illetően, nos, ez olyan okhoz is fordul ez az üzenet, akik tudatosan dohányoznak. Tehát egyes helyeken nincs is olyan terület, ahol lehetne dohányozni, nincs dohányoz, dohányzásra kijelölt terület, és így módon gyakorlatilag a dohányzás ellenes tilalmat megsértve a ö, mellékhességben kell dohányoznunk. Nos, hogyha a környezet kerait el akarjuk kerülni, akkor legalább a közintézményekben kellene dohányzásra kijelölt területet létrehozni, és ez a dohányosok számára igenis fontos lenne, és ezek hiánya dühíti a ö, dohányosokat. Most ami azt a fényképet illeti, illetve azt a felírást, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz, és ö, bizonyosan ö, ez halálos tüdőrákhoz vezet, Nos, az én nagymamám 92 évig élt, és minden áldott nap dohányzott, és semmiféle tüdő baja, tüdő betegsége nem volt soha életében. Nos, tehát a dobozok két oldalát illetően, akár a nagymamám fényképét is feltehetnék a cigarettás doboz egyik oldalára, hát neki semmiféle problémája volt, nem volt soha tüdejével, noha akár két csomag cigit is elszívott naponta. Πρόεδρε, profanos η, η προάσπιση της δημόσιας υγείας Köszönöm. A közegészségügy védelme természetesen fontos, sőt az elsődleges érdekünk, de itt nem a betiltásáról van a az ilyen termékeknek, hanem a piac szabályozásról, a dohánytermékek piacának szabályozásáról. Ami a bizottságunkat érinti, az az, hogy disztingváljunk a keverékek és az aromák között, amelyek a fiatalok számára teszik vonzóbbá a terméket, és azon összetevők között, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az európai dohány egyáltalán eladható legyen, és itt gondolok a Burley típusra és annak a problémáira. A mi bizottságunk téved, hogyha ezt a dis- distinkciót nem tudja elérni. Ebben az esetben az európai eh, dohányt a virginiai, illetve harmadik országbeli eh, termékek fogják helyettesíteni, és ez pedig katasztrofális lenne a 4-500 ezer termelő számára. Nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket az sem, hogy ezek a termelők a mezőgazdasági népesség azon rétegeihez tartoznak, akik olyan területen élnek, ahol monokultúrák vannak, egy dohány termelés felszámolása beláthatatlan következményekkel járna. Annyit, is, annyit még hozzátennék ehhez, hogy a különböző márkák között is, amikor distinkciót teszünk csomagolásban, vagy bevezetünk egyen csomagolást, akkor hogyan képzeli el a bizottság, hogy ez hatékony legyen? Ezt egész egyszerűen nem tudom megérteni, hogy a csomagolásnál hogyan lehet ez működőképes. Nyilván ez többfajta problémát fog majd okozni és keletkeztetni, ugyanakkor a vállalkozások lehet, hogy valamilyen logót, vagy valamit oda tudnak csempészni, vagy valamilyen módon esetleg adott esetben el tudják azt is érni, hogy az adott termék kevésbé, kevésbé legyen káros, mint más termékek. Mi a logikája és mi az érvelés, valamint milyen tanulmányok készültek ahhoz, hogy ezeket a következtetéseket hozzák vagy vonják le, a cigaretták, illetve a slim cigaretták gyártásával kapcsolatban. Eh, hogyan tud eh, bennünket ez a helyzet segíteni abban, hogy a közegészségügy javuljon? Köszönöm, most néhány percre, nem túl hosszú időre megadom a szót a DJ Sanko képviselőjének, Vin igazgatóasszonynak, aztán Tabajdi Csaba zárja a vitát. Tessék. Okay, prego, prego, Thank you. I will try to... Köszönöm. Megpróbálok eh, akkor válaszolni a kérdésekre. Volt eh, valami utalás arra, hogy a korhatárok, eh, korhatárokat tartalmazza a javaslat. Sajnálatos módon a 114-es cikk a szerződésben nem engedi meg az Európai Uniónak azt, hogy a korhatárt szabályozza. Nincsen jogalap. Voltak még eh, megjegyzések a termékek megkülönböztetésével kapcsolatban. Eh, azt mondták, hogy jobb lenne, ha nem lehetne eh, megkülönböztetni a termékeket. Nem értünk ezzel egyet. A bizottságnak a javaslata nem arról szól, hogy bevezetjük az egyencsomagot, és nem arról szól, hogy minden ízesítő anyagot kitiltunk a dohánytermékekből. Mi úgy gondoljuk, hogy a dohányipari cégek számára marad még lehetőség arra, hogy megkülönböztethető termékeket helyezhessenek el a piacon, és ezek közül választhassanak a fogyasztók, tehát nem csak az ár marad az egyetlen különbség az egyes termékek között. Ami a TNCO szinteket illeti, erről egy sor tudományos fórumon zajlott vita, a fogyasztók úgy gondolják, hogy ha a kátránytartalom csak 8 mg és nem 10 mg, akkor a fogyasztó elkezdi azt hinni, hogy nem annyira káros a termék, és tett valamit az egészsége érdekében. Éppen ezért most a tudományos útmutatás az, hogy a TNCO helyett minőségi figyelmeztetések legyenek a csomagokon. Ami a delegált aktust illeti, aktusokat illeti, erről is beszélt több képviselő, a javaslatban szereplő aktusoknak nagyon pontos feltételei és triggerjei, kiindító vagy kiváltó okai vannak, és ezek valójában utat adnak majd az új tudományos eredményeknek. Beszéltek ugyanis egyes képviselők arról, hogy mindig figyelembe kell venni a legújabb tudományos eredményeket. Mi, mi is így véljük az Európai Uniós jogszabályoknak a legmodernebb és legszéles körben elfogadottabb tudományos eredményeken kell alapulniuk, ezért gondolja a bizottság azt, hogy delegált aktusokra van szükség ahhoz, hogy figyelembe tudjuk venni ezeket a az új tudományos eredményeket. Ami a munkahelyekre gyakorolt hatást illeti, nyilván vannak hatástanulmányok, ezeket érdemes elolvasni. Összefoglalva úgy gondoljuk, hogy mintegy 5000 állás veszhet el az elkövetkezendő 5 évben az Európai Unió teljes területén, de ezt kompenzálja majd az a 8000 munkahely, amely létre fog jönni ugyanígy 5 év alatt ezen a területen, az Európai Unió területén. Eh, amikor megbecsültük ezeket az adatokat, akkor az egész eh, Dohány termelési és értékesítési láncot vettük figyelembe. Ami a slim eh, cigarettákat illeti, ezekre kiterjed a hatása a szabályzásnak, mert félrevezetőek, adott esetben, hogyha megfigyeljük a slimek eladásait, akkor látjuk, hogy 50%-kal növekedett a slim cigaretták eladása, eh, miközben a fogyasztás csökken. Tehát eh, aránytalan mértékben növekszik a slim cigaretták eh, használata, fogyasztása az Európai Unióban. Ez azért van, mert rosszul, tévesen úgy vélik a fogyasztók, hogy ezek kevésbé rosszak, vagy kevésbé károsak az egészségükre, mint a hagyományos cigaretták. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. A Digisanko... Köszönöm a Digisanko képviselőjének zárszóként. Tavalydi Csaba kapja meg a szót. Tessék, Csaba. Grazie. Először is szeretném kérni elnök urat, hogy kérdezzük meg a DG Agrinak is a véleményét, mert változatlanul nem látom azt a hatástanulmányt, hogy milyen hatása lesz ez a termelőkre, a farmerekre, mi lesz ennek a hatása. Semmilyen ilyen jellegű tanulmányt én nem láttam, pedig most már jó ideje foglalkozok ezzel a kérdéssel. Ilyet nem láttunk. Ezért én kérem elnök urat, hogy hallgassuk meg a DG Agrit is, és kérdezzük meg a bizottságot, nem kaptunk választ erre a kérdésünkre. Nekünk az nem válasz, hogy 5000 állás vészel az egész láncba, mert nem látjuk, hogy milyen hatása lesz a termelésre, a dohánytermesztők jövőjére. Nem kaptunk választ az illegális kereskedelemre. Ezt már sokat szor hallom a bizottság részéről, hogy milyen ilyen-olyan lépéseket, semmilyen konkrét lépést nem hallunk, nem konkretizálják, hogyan lehet az illegális kereskedelmet visszaszortani. Teljesen egyetértek Klász asszonnyal és mindenkivel, akik azt mondják, hogy az egyencsomagolásnál a fogyasztónak, fogyasztóvédelem, a hiteles, pontos tájékoztatás megoldatlan alapvetően megoldatlan. Ezt én egy nagyon, pont, nagyon egészségügyi szempontból is rendkívül nagy problémának látom, ezért is gondolkodtam, hogy vezessünk be há, különböző karikákat, fekete karikákat, veszélyes, nagyon veszélyes, rendkívül veszélyes, és legyen információ a fogyasztó számára. Ugyanis azt fölvetette danielis kollégám is piros is mások is hogy nem tudja a fogyasztó és klass asszony is hogy hogyan válasszon a dohányos. minden dohány káros ugyan de hát vannak különbségek a károsság az egészségügyre való károkozás szempontjából és jelenleg erre a mostani csomagolási javaslat semmilyen érdemi választ nem ad. Pedig ez döntően egészségügyi szempont, még egyszer mondom a DG nak Pusztán egészségügyi fogyasztóvédelmi szempontból végig kellene gondolni a hitelesebb tájékoztatásnak a kérdését. És sok minden fölvetődött még, a bizottságunk alapvetően egyetért abban, hogy különbséget kell tenni a dohánytermelő farmerek és a profitot hajszoló feldolgozóipar ipar között. Ebben abszolút, az e, abszolút egyetértés van. Mert hogy a dohányipar, és ezzel Bové kollégával egyetértek, abszolút gátlástalan a dohány nagy feldolgozó üzemek, abszolút gátlástalanok. És végezetül, elnök úr, lesz egy javaslatom, amelyet kérem, hogy a bizottság támogasson, ennek az irányelvnek a keretében az egyéb rendelkezések keretében meg kellene tiltani mindenféle olyan eszközt ez például egy cigaretta alakú rágógumi amely a gyerekeket számára vonzóvá teszi vagy elfogadhatóvá teszi hogy egy cigaretta alakú dolgot a szájába vegyen nagyon sok ilyen játék van ezt is fontosnak tartanám az egészségvédelem szempontjából és köszönöm a kollégáknak e héten elkésztem az opinion a véleményt és utána várom a kollégák további javaslatait. köszönöm nagyon hasznos vita volt köszönöm szépen. Bene, grazie, köszönöm kollégák a mezőgazdasági szakbizottság üléseit véget ér, mindenkinek köszönetet mondok. A következő ülésünkre április 24-én, 25-én kerül sor. Akit nem látnék a következő napokban, annak kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Most két perc szünet, árnyék jelentés, tevői jelentés, tevői koordinátori ülés következik két perc szünet után. Bueno.